Kérem, használja a mikrofonját. Én nem bánom, hogyha azt kiabálják nekem, hogy shut up. Az egyik jutképes úr a parlamenti demokráciában oktatott ki bennünket, ám ha egy másik úriember egy fasisztának nevez, azt gondolom, hogy ez túlmegy minden határon, sajnos nem ismerem az összes képviselőtársamat név szerint, de elnézést várok tőlük, azt várom, hogy elnézést kérjenek tőlem, hiszen lefasisztáztak, és ez tűrhetetlen. Miss Begin? Miss Begin, you have the floor. mi dispiace... Nagyon sajnálom, hogy ilyen sérelem, sérelmet szenvedett, de gyakran nekünk szegezik ezt a vádat, hogy fasiszták volnánk. De a, valaki meg azt mondta, hogy hülyeségeket csinálunk, ökörködünk, és ez is elfogadhatatlan. A 191-es cikk azt mondja, hogy egy politikai frakció kérde kérezheti, kérheti a felfüggesztést, és a szavazást azonnal meg kell tartani, nem 30 perc után kell megtartani, de ez nem számít, hiszen nem az volt a célunk, hogy felfüggesszük az ülést, hanem rá akarunk, és ráadásul a burundi ügyet nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozunk. De öt maximum tíz képviselő volt jelen ezen a vitám. Nagyon örülök, hogy most már ilyen számosan eljöttek, hogy megvitassák velünk a burundi kérdést. Most egyszerre csak, hogy leszavazzanak bennünket, mindenki megjött, hát örülünk, hogy itt vannak, gratulálunk. Köszönöm képviselő asszony, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy valóban így volt a 191-es cikre További ügyrendi hozzászólása lenne képviselő asszonynak? <clears throat> Signora Presidente, mi... Elnök asszony, elnézést kérek. Nem szándékom hogy azt a súlyos sértést, amelyet kaptunk, e fölött elsikoljak, lefasisztáztak bennünket is, és ez egy nagyon súlyos sértés, amelyet nem nyelhetek le, a 11-es házszabály cikkbe is ütközik, ugyanis a, a véleménynyilvánítás szabadságába is ütközik. Senki Senkit nem lehet lefasisztázni büntetlenül, főleg olyan embert nem, akinek a nagyszülei partizánok voltak és a fasiszták ellen küzdöttek. Köszönöm a hozzászólását képviselőasszonynak. kis türelmet kérek úgy gondolom hogy valóban egy fontos kérdésről van szó kérem képviselőtársaimat hogy legyenek türelmesek egymással szemben hallgassuk meg a másikat de engedjék meg nekem is hogy elmondjam hogy mi történt az ülésteremben azon képviselőtársaimnak akik érdeklődnek a téma iránt a one hundred and ninety one es cikk alapján képviselő úr ügyrendi hozzászólása van? igen parancsoljon! mr sebastian you have the floor. tisztelt elnök asszony! Szeretnék egy kérdést feltenni. Számomra nagyon fontos ez a kérdés, akkor is, hogy egy kicsit megváltoztatja a napi rendet. Látom, hogy Ájutó asszony a kis babájával van itt. Nekem a nyolc hónapos gyerekemet nem volt szabad behoznom. Schulz elnök úr megtiltotta. Nem tudom, hogy miért tiltották meg nekem, hogy a gyermekemet behozzam mégiscsak folytatnánk ezt az ülést annak rendje módja szerint. a one hundred and ninety one es cikk alapján az efdd csoport kérte az ülés eh, felfüggesztését. kérdezem hogy fenntartják e ezt a kérésüket a továbbiakban is? amennyiben igen szavazni fogunk róla. kérem a képviselőtársaimat akik az ülés felfüggesztése mellett kvánnak szavazni azt eh, tegyék meg mr wolf no madam okay you don't want the vote to happen okay madam can you hear me madam Ha lengem elnök asszony a mikrofonom úgy tűnik hogy nem működik nem tudom hogy működik e igen jó rendben van akkor meg akarják hallgatni amit mondok vagy nem meg akarják hallgatni, amit mondok? Jó, rendben. Elnök asszony, tudom, hogy hall, és kérdést tett fel, szeretnék erre válaszolni. A 191-es szabály alapján valóban benyújtottuk ezt a kérést, amikor az ülésterem üres volt. Remélem, hogy mindenki élvezte az ide rohanást, amikor mindenkit értesítettek, hogy be kell jönni a terembe. Uram, helyettem szeretne szólni? Én szívesen abba hagyom, hogyha félbeszakítana. Stop. No, no, please. Wolf. Köszönöm. Szóval elnök asszony, teljesen világosan elmondtuk, hogy milyen szabály alapján mit kérünk, azért, hogy mindenki értse a teremben. a szabály alapján arra hivatkoztunk, hogy egy vita alatt is fel lehet függeszteni az ülést, hogyha egy frakciótól kérés érkezik, vagy az elnök így dönt, a frakciónk ezt a kérést nyújtotta be. Az ilyen kérésről azonnal szavazni kell. Kértük, hogy azonnal szavazzunk róla. A szavazást 30 percre felfüggesztették. Ennek következményeképpen a mi frakciónk most egységesen megvitatja, hogy néhány óra múlva visszajöjjünk-e, és újra megtegyük -e ezt a kezdeményezést megvitatjuk, hogy milyen jogi következmények vannak, és hogy a szabályok sérültek-e. Vissza fogunk jönni később, 9 óra felé. Ezt csak azért mondom, hogy maguk is legyenek itt. Tehát jogtanácsot kérünk, meg, tehát tanulmányozzuk a lejelesi szabályzatot, és 9 órakor újra kezdeményezést teszünk. Mr. Wolf mielőtt félreértés lenne természetesen felfüggesztettem az ülést mert a mostaninál sokkal nagyobb káosz uralkodott a teremben és saját hatáskörben saját hatáskörben éltem ezzel a lehetőséggel. képviselő asszony! az eljárás twenty two es cikkelye szerint kérem ne telefonáljon a terembe hanem figyeljen oda mert megint el fogja veszteni a fonalat. éppen ezért most eh, szavazni fogunk. aki a vita folytatása mellett szavaz az igennel szavaz aki a megszaktás mellett szavaz az nemmel szavaz. a szavazást megnyitom. mindenki követhet el hibát én is hibát követtem el és megkövetem magam de tekintettel a körülményekre képviselőtársaim nézzék el ezt nekem nem jól magyaráztam a szavazás igenjét és nemét hiszen most a felfüggesztés folytatásáról van szó illetve megszaktásáról van szó tehát fordtva van a szavazás mint ahogy az előbb jeleztem gondoltam hogy képviselő asszony élvezni fogja és még eh, mosolyogni is fog rajta hangosan de ez eh, az a leghelyesebb ha valaki hibázik azt be tudja ismerni úgyhogy köszönöm szépen. a szavazást lezárom. mint látják képviselőtársaim a vita folytatódik és hogy ne legyen több lehetőségük arra hogy majd nine órakor visszajöjjenek ilyen ötlettel e további lehetőséget erre nem adok meg. folytatjuk a vitát megadom a következő hozzászólónak a lehetőséget valenciano képviselő asszonynak három percben. point of order? no?